Bien. Bonjour. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Remélem, hogy mindenki formában van ma reggel. Folytatjuk a munkát ott, ahol abba hagytuk tegnap. A mai reggelen Dorfman úr véleményét fogjuk megvitatni az átmeneti rendelkezésekre vonatkozólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap tekintetében. Itt a 2021-es támogatásokról van szó. Ugye a 2020 utáni kápról még folynak a tárgyalások, és annak érdekében, hogy megfelelő átmeneti időszakot tudjunk biztosítani, ehhez átmeneti rendelkezéseket kell elfogadnunk, hogy a jelenlegi rendeleteket továbbra is végre lehessen hajtani, addig, míg fel nem áll az új rendszer. A jelenlegi rendszer tehát meg kell változtatni, és az új MFF-es tárgyalások eredményét is várjuk a 2021-2027-es időszakra. Dorfmann úr tehát azon dolgozott, hogy a parlament álláspontját figyelembe véve létrehozza azokat a rendelkezéseket, amelyek az eddigi elkötelezettségek kifizetésére lehetőséget nyújtanak ebben az átmeneti időszakban. És akkor most át is adnám a szót a jelentéstevőnek, utána az árnyék jelentéstevőknek, és természetesen minden szakbizottsági tagnak, aki szeretne hozzászólni. Először is a vélemény előadója Dorfman úr kap szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan rendelet, amely alapvetően a közös agrárpolitikát szabályozza a jövő évre, hiszen tervezhetően jövőre az új reform, megreformált agrárpolitikáról még nem beszélhetünk, és ezért még nem sikerül ezt addigra meghatározni, ezért most mi véleményt készítünk a mezőgazdasági szakbizottságnak, ők az illetékesek ebben. Ez egy technikai anyag, hogyan lehet garandálni nagyjából a mai politikát és a mai működési módot jövő évre is, és ennek megfelelő szabályozásokat kialakítani. Ezért a véleményemben elég kevés módosítást javasolok, mert nem tartom észszerűnek, hogy most a mezőgazdaságpolitikán módosítani akarjunk, tudván, hogy úgyis lesz majd egy átfogó reform ezen a területen. Ezért a javaslataim leginkább a mi szakbizottságunk érdeklődési körére, tehát a második pillére koncentrálnak, a vidékfejlesztési tervekre, hogy mely régiókban vannak ennek jelentőségei. Próbálom a régiók működési módját a lehető legrugalmasabbá tenni, és egy olyan időhatárt meghatározni, amelyben 10-30 nappal akarom kibővíteni a rendelkezésre álló időt a döntéshozatalra, és ami a régiók helyzetét illeti, ha már léteznek vidékfejlesztési tervek, vannak ilyen régiók, és vannak, ahol még most dolgozzák ki ezeket, és ezért ennek megfelelően kell a pénzügyi kereteket is meghatározni és a lehető legrugalmasabban kell ezt meghatározni, hogy azon régiók is, ahol az új költségvetési pénzekre van szükség, vagy még a régi költségvetésből próbálják finanszírozni a terveket, ez mind a kettő lehetséges legyen. Az első pilléres kifizetéseket fenn kell tartani, itt ez egy módosítás, tehát legyen ez kötelezettség és nem csak lehetőség. Végül pedig a tengeren túli területek finanszírozásával kapcsolatban és a különleges periférikus régiók tekintetében a, azon finanszírozásokat kell végrehajtani, amelyekkel kapcsolatban a parlament javaslata az MFF-re vonatkozóan már megvan. Ez egyfajta kívánság, ezt tudom, de azt gondolom, hogy ezzel üzenetet küldünk, hogy most, amikor a költségvetésről nagyon komolyan küzdünk, a parlament készen áll arra, hogy ami a, az eszközöket illeti, hogy ezzel kapcsolatban tartjuk a szavunkat, és megfelelő eszközöket kell rendelkezésre állítani. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dorfan úr. teljesen igaza van. Azokra az aspektusokra kell főleg koncentrálnunk, amelyek a mi szakbizottságunkat érintik, és a regionális fejlesztés nagyon fontos a kohéziós politikák teljes koherenciájának végrehajtásában. Külön köszönöm, hogy a pozei alappal is foglalkozott, ugyanis az Európai Parlament a plenáris ülésen már elfogadott egy álláspontot, az alap megtartásával kapcsolatban. Akkor most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. a néppártnak nem kell szót adnom, mert hogy az előadónk néppárti, akkor Izabel Kárvályásnak fogok szót adni a szocialisták nevében, hogyha nincs itt, akkor kérném, hogy valaki szóljon helyette. Köszönöm szépen. Izabel rendkívüli módon sajnálja, hogy nem lehet most itt, de itt vannak nálam a jegyzetei, amiket szeretnék felolvasni. Az átmeneti rendelkezés döntő fontosságú intézkedés annak érdekében, hogy tudjuk a zöggenőmentes támogatások kifizetését garantálni. A kapreformos tárgyalások gyorsan haladnak, illetve a tagállamok már dolgoznak a stratégiai terveken, ezeknek természetesen prioritásnak kell maradniuk. De figyelembe véve, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások, mindenképpen fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy esetleg két éves átmeneti időszakra lesz majd szükség, és csak így tudjuk a megfelelő stabilitást biztosítani az érintett ágazatokban. Úgy gondolom, hogy az Európai Tanács elnöke által bemutatott tervezet, az MFF, az új MFF eléggé kiábrándító, és nem teszi lehetővé, hogy a KAP megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyek előtte állnak. Azt szeretném üzenni Dorfman úrnak, az előadónak, hogy egyértelműen ki kell mondanunk, hogy a POSEI program költségvetése semmilyen módon nem sérülhet és nem csökkenhet. és hogyha nem kapunk megfelelő finanszírozást, akkor veszélybe kerülnek azok a programok, amelyek létfontosságúak azon régiók szempontjából, amelyek földrajzi elhelyezkedésük miatt nagyon kitett helyzetben vannak, vagy pedig strukturális helyzetük és egyéb specificitásaik miatt sebezhető régiók. Az EUMS egyébként elfogadta ezeknek a régióknak a veszélyeztetett jellegét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Stefan Bizsuar Rinyú nevében parancsoljon. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, a Rinyó nevében először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a remek munkáért, és szeretném azt is elmondani, hogy egyetértek azzal a megfogalmazással, hogy szükség van némi rugalmasságra ez alatt az átmeneti időszak alatt. Tehát ehhez tényleg ragaszkodni kell, úgyhogy osztjuk ezt a véleményt, és osztjuk azt is, hogy ambiciózusnak kell lennünk, az Európai Unió ultraperifér régióinak és veszélyeztetett régióinak esetében. Hogyha megnézzük, hogy ezek a régiók milyen nehézségekkel állnak szemben, akkor egyértelműen látjuk, hogy az EUMS 349. cikke is kimondja, hogy külön segítségnyújtásra van szükségük ezeknek a régióknak. Egyébként nem működik a kohézió Európája és a szolidaritás Európája ezért a pozei jelenlegi finanszírozását meg kell tartani, ez vörös vonal, erről nem nyitunk vitát. És a mezőgazdaság, a speciális mezőgazdaságra nyitott új költségvetési sort, vagy új borítékot is rendkívül fontosnak tartjuk. Ezzel kapcsolatban egyébként két módosító indítványt is be fogok nyújtani. Az egyik az ellátási láncok biztosítására vonatkozik majd, a másik pedig az ultraperifér régiókban működő mezőgazdasági ágazatok támogatására vonatkozó módosítási indítvány lesz. Az átmeneti intézkedéseknek a KAP támogatások zöggenőmentes folyósítását kell biztosítaniuk, és mindannyian össze kell fognunk abban a harcban, hogy az európaiak megfelelő élelmiszer ellátását tudjuk biztosítani. Ez létfontosságú kérdés, ezért mindannyian össze kell, hogy fogjunk, és közösen kell, hogy fellépjünk ennek a közös célnak az irányában. És ami pedig Finnországot illeti, ebben az átmeneti időszakban természetesen ragaszkodunk mi is a megfelelő támogatási szinthez. Köszönjük szépen, a zöldek nevében Bronis Ropé kap szót. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, manau, kad e, šis klausimas labai svarbus. Azt gondolom, hogy ez a kérdés rendkívül fontos a régiók számára. Figyelembe kellene vennünk nem csak a vidékfejlesztési részét ennek a kérdésnek, hanem a közvetlen ö, támogatásoknak a kérdését is, vagyis mindent, ami ahhoz kapcsolódik, hogy a régiók hogyan is tudnak túlélni. Az európai támogatás rendkívül fontos. A foglalkoztatás, a termelés szempontjából, a jövedelem szempontjából a támogatást a továbbiakban is folyósítani kell. Támogatom a kollégáknak a véleményét, véleményem szerint is ragaszkodnunk kell a parlament álláspontjához, a támogatást nem szabad csökkenteni. Ami pedig azt illeti, hogy, a, hogy az államok mennyire nem tudnak hozzájárulni a programok finanszírozásához, ez, ezzel kapcsolatban szkeptikusnak kell lennünk. Én az Agri Szakbizottságban árnyékelőadó vagyok, és szerintem meg kell néznünk, hogy a, hogyan tudjuk a vidékfejlesztési programok és a közvetlen támogatások esetében a gazdákat megvédeni. Rugalmasságra van szükség. Hogyha nem vagyunk képesek tárgyalni a kapról, egy év alatt nem sikerül eredményt elérni, akkor el kell kezdeni az előző évre vonatkozó intézkedések meghosszabbítását. A konvergenciára szükség van, nem csak belső, hanem külső konvergenciára is. A, 2014-2020-as időszakban is volt konvergencia, ezt meg kell tartani a 2027-ig tartó időszakban is. Lenne még egy pontom. A parlamentben előadója voltam a stratégiai tervekről szóló anyagnak. A javaslatom a konvergenciáról nagy támogatást kapott a szakbizottságban. Nagyon remélem, hogy ez a szakbizottság ebben a mandátumban az előző parlamentnek a döntését, az előző parlamenti mandátumnak a döntését figyelembe fogja venni. A vidéki közösségeket aktívabban be kell vonni a folyamatokba, és az új kap, amelyet még nem fogadtunk el, az új kap lehetőséget teremt erre. A jelenlegi kap viszont nem. Beszélnünk kell arról, hogy hogyan tudjuk bevonni a tervezési folyamatba a az érdekelt feleket. Rugalmasságra mindenképpen szükség van, és az Európai Bizottság azt javasolja, hogy azok a tagállamok, amelyek már felhasználták az alapokat, és az új alapokhoz szeretnének hozzáférni, egy év alatt kell, hogy a programokat végrehajtsák. Ez viszont a gyakorlatban nem megvalósítható. A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy kiválasszák a prioritásaikat, és csak a prioritásaikra fókuszáljanak, csak azokat valósítsák meg. Környezetbarát gazdálkodás, ez szintén rendkívül fontos, az ökogazdálkodás rendkívül fontos. A javaslat a három éves kibővítési, meghosszabbítási javaslata a bizottságnak teljesen elképzelhetetlen, ugyanis így 2029-re megállna azok a gazdálkodásnak a fejlődése. Legyünk rugalmasak, és hagyjuk, hogyha valaki szeretne átállni az ökogazdálkodásra, az arra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint most. Ezeket a javaslatokat szerettem volna megosztani önökkel. Köszönöm. Nagyon köszönöm, kedves kollégák! az ID részéről Izabel kapszolt. Jó napot kívánok, olaszul szeretnék felszólalni. Először egy kis technikai dolog. A Brexit után a, a parlamentnek a parlamentnek az összetétele megváltozott, így az ID-nak, a tagjainak a száma is megváltozott. Ezt szerintem, amikor szót ad elnök úr, ezt figyelembe kellene vennie. Ezen apró technikai megjegyzés után az ID elmondhatom, hogy fontosnak tartja, hogy legyen átmeneti rendelkezés. Legyen átmeneti rendelkezés, és a, a szocialisták azt javasolják, hogy két évre két éves meghosszabbítás legyen, ez ebben egyet tudunk érteni, ugyanis a jelenlegi idők igencsak bizonytalanok, és a kapnak a végleges, idő, végleges kialakítása igen sok időt vehet igénybe. Egyetértek a módosítóknak a szellemiségével is, amelyeket Dorfman előadó javasol. Ezek a módosítók ugyanis azt mutatják, hogy amennyire csak lehet, szeretnénk rugalmasságot teremteni, és amennyire csak lehet megteremteni a jogszabályozási folytonosságot, valamint amennyire csak lehet támogatni az európai mezőgazdaságot. Ez egy olyan mm, elem, amely a mi frakciónk számára rendkívül fontos. Teljes mértékben egyetértek a módosítókkal, főleg a hármas módosítóval. A hármas módosító értelmében a válság alap nagyobb lenne a mezőgazdaság területén. Persze fenntartjuk magunknak még a jogot arra, hogy mi is módosítókat nyújtsunk be, persze a meghatározott határidőn belül. Szeretnénk kihasználni a lehetőséget, és apróbb betoldásokat még mi is javasolnánk. Ezek a betoldások szeretnék a szöveget még jobbá tenni. Köszönöm. Köszönöm. Igaza van, a titkárságtól majd kérni fogom, hogy vegye figyelembe a felszorolási rendnél a frakcióknak a nagyságát. Viszont azt is mondanám, hogy ez eh, ID még eh, nem mondta meg, hogy ki az árnyék előadója ennek a jelentésnek. Hogyha ez ön, akkor természetesen ezt is feljegyezzük. Igen, szerintem már elküldtünk egy e-mailt, de megnézem Rendben, akkor ön az árnyék előadója ennek a jelentésnek, ezt feljegyezzük. Most pedig Martina Michelszé a szó a Gújétól. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Köszönetet mondanék az előadónak, mi is támogatjuk ezt az átmeneti szabályozást, de lenne egy észrevételem. Nem tehetünk úgy, mintha valami fergetegesen jót csinálnénk azzal, hogy ezt a módosítást elfogadjuk. Ezen átmeneti szabályok annak az eredménye, hogy képtelen vagy nem akar az Európai Unió költségvetést kialakítani. Itt a szakbizottságban már gyakran beszéltünk erről, hogy lehetséges, hogy az egész kohéziós politikára vonatkozóan, az összes kohéziós alapra vonatkozóan lesz szükség ilyen átmeneti szabályokra. Ezért ma ez egy első szükséges lépés, amit mi teljes mértékben támogatunk arra, hogy mentsük, ami menthető. Őszintén szólva, ezt így kell most mondanom. Merci beaucoup pour ce rappel. Nagyon köszönöm ezt tényleg szükséges volt tudni. Krisztof Dzsanger kollégánk kért szót, át is adom neki a szót. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka uwag zgłosić, które powinny być uwzględnione. Nagyon köszönöm. Szeretnék egy pár megjegyzést én is megosztani önökkel. A végső verziójában a jelentésnek ezeket is figyelembe kellene majd venni tehát itt az átmeneti rendelkezésekről beszélünk. Ami, ezt a, ami ezeket az intézkedéseket illeti, az előző programozási időszakban a hatos cikk rendelkezéseit követtük, itt viszont túlságosan restriktívek vagyunk. Véleményem szerint a kifizetéseknek a folytonosságát mindenképpen biztosítani kell. A horizontális rendelkezésnek megfelelően ezt az Európai Bizottság már bemutatta a KAP reform csomag bemutatásakor, 2020-as időszak, időszak utára vonatkozó KAP reform csomagnál. Ezeket a tevékenységeket mind figyelembe kell venni, így lehet csak az új KAP modellnek, az új reform által javasolt reformnak megfelelni. Erre a megközelítésre szükség van az átláthatóság, növelése érdekében fontos, hogy az egész administratív lánc átlátható legyen, és jobban meg lehessen valósítani az, idősz, az időszak alatt a programokat. A lengyel kormány örülne annak, hogyha ugyanazt a modellt követnénk, mint a 2014-es időszakban. Erre az időszakra egy 2013-as rendelkezés vonatkozott. Második dolog, az átmeneti rendelkezésnek lehetővé kellene tennie, hogy legyen a tagállam által folyósított átmeneti támogatás. Ezt is lehetővé teszik bizonyos jogszabályok. A vélemény tervezetet ezekkel az elemekkel ki kellene véleményem szerint egészíteni. És még egy dolog, az átmeneti időszak időszakot 2022-ig kellene kibővíteni, vagyis plusz két éves időszaknövelésre lenne szükség. Köszönöm, Everu Amaro kapszót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Az EPP elnyék előadója vagyok ennek az átmeneti rendelkezésnek és a koordinátorral, valamint Dorfman úrral egyet értek, és szeretném kiemelni, hogy, hogy mit is kell figyelembe vennünk. Rendkívül fontosak ezek a kérdések mindannyiunk számára. Ami az átmeneti időszakot illeti, a gazdáknak előreláthatóságra van szükségük. Tegnap a bizottság azt mondta, hogy az egyéves átmeneti időszak még mindig lehetséges. Hogyha ez lehetséges, akkor meg kellene vizsgálnunk, hogy a mostani már jelen, jelenlegi egyéves rendelkezési átmeneti időszak után mi is történik. Az, ha az egyéves meghosszabbítás után plusz egy évet adunk, akkor az egész jogszabályozási folyamatot nem kellene újra kezdenünk, hanem legyük tehát, tegyük lehetővé, hogy rögtön legyen egy plusz egy éves kiegészítése az egy évnek. Ugyanis amennyire csak lehet rövidnek kell lennie az átmeneti időszaknak. Ez volt az első gondolatom. Második gondolatom pénzügyi vetületek. Mindig azt mondtam, hogy konzisztensnek kell lennünk nem, tiszte, nem lenne tisztességes, nem lenne elfogadható, hogyha a, az átmeneti időszakban, ahol is, ami egy éves vagy két éves, a, elvesznének a gazdáknak nyújtott támogatások. Ha elvesznének, az nem lenne átmeneti időszak. Ez elfogadhatatlan. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a számok, úgy alakul, ugyan, ugyan szinten alakulnak, mint eddig. Dorfman úr ezt ő maga kiemelte, és ezt a pontot mindenképpen szeretném támogatni. Vagyis az a minimum, hogy ugyanolyan számokkal dolgozzunk, mint az első közös agrár, az előző közös agrárpolitikában. Hogyha csökkent csökkentjük a, az MFF-et, akkor ez nem lesz lehetséges. Nem akarjuk a kohéziós politikát sem csökkenteni, ugyanis ez kevesebb szolidaritást jelentene. És a szakpolitikák is megéreznék ennek a csökkentésnek a hatását. Tehát még tisztességtelenebb lenne hogyha az átmeneti időszaknak a terhét a gazdákra hárítanánk, úgy, hogy a támogatásokat csökkentjük. Hogyha ma vége van a CFP, CFP-nek, akkor majd lesz egy másik. nem szeretném, hogyha a gazdáknak bármiféle csökkenéssel kellene szembe, ö, szembenézniük sem az átmeneti időszak alatt, sem a következő kapban. Az átmeneti időszakban és a következő kapban is meg kell tartani ugyanezt a finanszírozási szintet. Ez rendkívül fontos Európában a regionális egyensúly szempontjából. Tegnap már mondtam, és most elmondom ismét, hogy teljesen Támogatom a gazdáktól a fogyasztóig elvet. Ugyanis ez egy jó stratégia, de kérem, ne feledkezzünk meg arról, hogyha a, a fogyasztókat el akarjuk érni, akkor gazdákra szükség van. A regiszakbizottságban ezt főleg nem szabad elfelejteni, elnök úr. Szükségünk van arra, hogy a kontinens szegényebb részeit támogassuk. Merci beaucoup, cher collègue. Euh, Mori Pekarinen. Köszönöm, Mori Pekarinen kapszót. Nagyon köszönöm. 45 hét múlva ezek az átmeneti rendelkezések már érvényben kell, hogy legyenek. A létező szabályra kell alapozni, ezt a kollégák már többször elmondták. Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy a múltban is láttunk már hasonlót. A kohéziós politikában. Amikor a programok nem voltak még teljesen befejezve, amikor még nem volt meg időre a szabályozás, akkor voltak átmeneti rendelkezések, és ezek az átmeneti időszakra vonatkoztak. Ezt is szeretném aláhúzni, hogy nem tudunk elfogadni semmiféle mezőgazdasági költségvetési csökkentést. A vidéki területek gerincét jelentik a gazdák, ez elmondható az Európai Unió minden területére. Ezt is elmondhatjuk, hogy a közös agrárpolitika nagyon fontos a kohéziós politika céljainak megvalósítása szempontjából. Ugyanis ezek a rurális területek élőek, aktívak a mezőgazdaságnak köszönhetően. Harmadik dolog, véleményem szerint az Európai Bizottság az Európai Bizottságnak igaza van, amikor a prezentációban nem tért ki arra, hogy a tagállamok által folyósított támogatásoknak milyen fontos szerepük is van. Ez fontos részét képezi a támogatási csomagnak. Finnországban például, amikor Finnország az Európai Unió tagja lett, még 1995-ben, már akkor elkezdtünk bizonyos módszereket alkalmazni, és ezeknek még mindig van jövőjük az átmeneti időszakban is. A jelenlegi szabályokra kell támaszkodni, és figyelembe kell venni a nemzeti támogatások folytonosságát. Két kolléga is ugyanezt említette, én is azt gondolom, hogy az illetékes bizottság ezeket a javaslatokat majd magával viszi. Remélem, hogy gyorsan sikerül egyességre jutnunk, hogy az Agri Szakbizottság el tudja fogadni a véleményét, és gyorsan tudjunk előre haladni. Merci beaucoup, Daniel Buda. Köszönöm szépen. Domnul raportor Dorman, special colegi, pentru că până la urmă sectorul agricol fără discuții are nevoie de o finanțare. A mezőgazdasági ágazatnak szüksége van arra, hogy konzekvens legyen a finanszírozás ahhoz, hogy megfelelően jó minőségű és elérhető áron tudja az élelmiszer biztosítani. Tisztelt kollégák, más szakbizottságban dolgozó kollégákkal már tárgyaltunk erről, akik nem ismerik talán ennyire a kohéziós politikát és a mezőgazdasági politikát, hogy miért akarjuk annyira, hogy a kohéziós politikát és az agrárpolitikát megfelelően finanszírozzuk. Hát hogyha a kapról beszélünk, akkor egyértelmű, hogy azért, mert meg, megszavaztuk, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség. Ha nem, akkor megdrágul az élelmiszer, és, és ez sok ember számára megfizethetetlenné válik. Ezért ennyire fontos, hogy jól finanszírozzuk az agrárszektort, hiszen ez az Európai Unióban jól fejlett szinten van, képes jó minőségű élelmiszert előállítani, és így szerencsésen nem függünk más országok importjától, hiszen más országokban más standardok alapján állítják elő az élelmiszereket. Tehát egyértelmű, hogy a leg a periférikus régiókon is szükség van arra, hogy megfelelően finanszírozzuk az ottani élelmiszertermelést. Mártinikon jártam, és tudom, hogy az EU-nak megfelelően kell őket is finanszírozniuk. Ugyanakkor szeretném kiemelni azt, amit a kollégák is elmondtak. Nagyon fontos a tagállamoknak lehetővé tenni azt, hogy nemzeti átmeneti támogatást is nyújthassanak, hiszen a nemzeti költségvetésből származó pénzügyi eszközökről beszélünk. Fontos, hogy ezt a támogatást a jövőben is lehetővé tegyük. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy a vidékfejlesztés mennyire fontos. Itt a második pilléről beszélünk. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kohéziós politikából, a kohéziós alapokból is fel lehet használni pénzeket arra, hogy a, vidéki fejle- a vidéket modernizáljuk és tovább fejlesztjük az Európai Unióban. Ha az alapok szinergiájáról beszélünk, akkor egyértelmű, hogy lesz pénz a vidék fejlesztésére. Ugyanakkor a kapot és a kohéziós politikát is megfelelően kell finanszírozni a jövőben is. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Mozdanovska kolléga két szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Jeśli chodzi o kwestie dotyczące... Köszönöm, elnök úr. Ami az átmeneti intézkedésekre vonatkozó kérdéseket illeti, és ami a program támogatását illeti, azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell vennünk azt az áradékot, amely révén meg lehet hosszabbítani 2022-ig ezt az átmeneti időszakot. Ez rendkívül fontos, különösen akkor, hogyha nem sikerül lezárni a programok reformját szeptember végéig, 2020 végéig. a nemzeti támogatásokat is lehetővé kell tenni az átmeneti időszak alatt a 2013-as rendelet feltételei alapján, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megfelelő rugalmasságot hagyjunk az alapok át helyezésére 25%-ban a pillérek között. Fontos, hogy olyan rendelkezéseket hozzunk, amelyekkel lehetővé tesszük a helyi fejlesztési stratégiák finanszírozását, amely csak egy alapból finanszírozandó. Ez egy rendkívül fontos lehetőség, amikor figyelembe vesszük azt, hogy az új programozási időszakban az első pilléres fellépéseket a technikai támogatásból is lehet finanszírozni. Így azt lehet elérni, hogy fenntartsuk ezt a lehetőséget. Szeretném még elmondani, hogy a zöldséggyümölcs támogatás kérdése problémás. Mi lesz a következménye december 31-től a szabályozásoknak? Teljesen kiesnek a finanszírozásból, hogyha nem változtatunk a jelenlegi helyzeten. Van még egy nagyon fontos kérdés Lengyelország számára. Ez komoly kihívás számunkra, mert az európai kifizetéseket akarják egyenlő szintre hozni, és ez számunkra egy nagyon komoly változás. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt ismét megadnám a szót az előadónknak, hogy lezárjuk ezt a vitát, az Európai Bizottság, az Agri és a Régió Főigazgatóság képviselő itt vannak nálunk, úgyhogy most először az Agri Főigazgatóság képviselőnek adom meg a szót, ha szeretne szólni és reagálni az elhangzott észrevételekre. Krisztina Karadzú. Thank you very much, uh, much uh, Mr. Chairman. Uh, not... Köszönöm, elnök úr. Nem komoly reakció ez, csak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megértették a javaslatunkat, hogy értik, hogy mennyire sürgősen kell lépnünk, 45 hét alatt kell mindent kialakítanunk, és csak korlátozott kérdésekről van itt szó, így lehet ennyire gyorsan eljárni a tárgyalások során. A legtöbb aggodalmuk a finanszírozása vonatkozik. A következő évről, az átmeneti időről beszélünk. Ez ugyanaz lesz, mint amit az MFF keretében meghatároztunk. A bizottság nem akar semmit sem változtatni, és ez a periférikus régiókra is igaz. Hallottam, hogy ez külön aggodalom. Egy további elem, ezt hallottam, és ami az előre tervezhetőséget illeti a farmerek részére, a gazdák részére, hát ez nem csak a gazdák részére fontos, hanem a vidéken élők számára általában véve. Számukra, mind, mindnyájuk számára ez egy előnyös helyzet lesz, hogyha azt javasoljuk, hogy 2021-ben folytatjuk a jelenlegi szabályokat. Végül pedig itt ez a folyamatosságról szól, a gyors reakcióról, hogy egy évre az igényeket lefedhessük, úgyhogy kérem, a kérések számát korlátozzák. Feljegyeztük a kéréseket, különösen ami az átmeneti támogatásokat illeti a tagállamok szintjén, Finnország, az operatív programok, a zöldséggyümölcs területén beszélt erről. Készen állunk arra, hogy a két intézmény tárgyaljon, hogy a trialógust ezen területeken felgyorsíthassuk, és köszönöm, hogy ilyen gyorsan lépnek, hiszen erre van szükség. Merci, Monsieur Dorfman. Köszönöm, Dorfman úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy olyan nagyon sokat már nem tudok ehhez hozzáfűzni. Az a benyomásom, hogy általános a támogatottság az általam javasolt út iránt. Talán ami az átmeneti időszakot illeti, ezzel kapcsolatban több kolléga javasolta, hogy az idősz, átmeneti időszakban egy évre korlátozzuk, vagy egy plusz egy évre határozzuk meg ezt a szabályozást. Tehát lehetséges, hogy már most egy további évről beszélhetünk, és így egyszerű lesz ezt még egy további évvel meghosszabbítani. Nem tudjuk, hogy a költségvetési kérdés hogyan alakul, egyelőre azt sem tudjuk, hogy itt a parlamentben mikor fogunk a közös agrárpolitikáról szavazni tehát már előre jó, hogyha két évre tervezünk az átmeneti időszak kapcsán. Az átmeneti időszak mindig csak átmeneti, ezért ez nem ideális, minél rövidebb ez, annál jobb, de a, ameddig szükség van rá, addig tegyük ezt lehetővé. Ezért tehát most egy évről beszélünk, de hogyha mindenképpen szükséges, akkor egy további év is. Azt gondolom, hogy észszerű megközelítés lenne. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm. a hozzászólások minden frakció részéről egy irányba mutatnak, és támogatják azt, amit az előadó jelzett a felszólalásában. Emlékeztetnék rá, hogy a regi szavazást április másodikára tervezük Strasbourgban, és a módosítók benyújtási határideje március 2-án délután 5 óra. Köszönöm. Akkor most áttérünk a 8-as napi rendi pontunkra. A hetest egyelőre tartalékoljuk, hiszen Laruturu kollégánknak kellett volna most felszólalnia, de nincs itt a teremben. Azt remélem, hogy később ideről, ide ér, ha nem, hát annyi baj legyen. Tehát a 8-as napi rendi pontnál járunk. Frederik Valiét köszöntjük itt a teremben, a, az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának az elnöke. Ez a legrégebbi európai területi szervezet, amely egyedüliként magában foglalja a nemzeti, a helyi és regionális ö, szervezeteket 41 európai országból a területi szervezés minden szintjén. Köszönöm, hogy a bizottság csöndben elhagyja a termet. Köszönöm szépen, és köszönöm az asszisztenseknek is, hogy nem beszélgetnek bekapcsolt mikrofon mellett, mert máskülönben mi nem tudunk beszélgetni. Mori úr! Köszönöm, köszönöm, hogy csendben marad, mert ez így rendkívül zavaró. Frederik Valilyennek adom meg a szót. Nagy örömmel találkoz, találkozunk, és ö, látjuk itt a teremben. Kezdjük is el a megbeszélést. Köszönöm, elnök úr! Ahogy ön is mondta, az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa a Területi Szervezetek Szövetsége a helyi, megyei és regionális szintű önkormányzatokat foglalja magában, összesen 130 ezer egységet foglal magába Európában, ebből 100 ezer az Európai Unióban. Az Európai Települések és Régiók Tanácsáról van szó. Nagyon erős a képviseletiségünk, hiszen mind a vidéki területeket, mind a nagyvárosokat is képviseljük egyben, és a régiókat is. És a központi kormányokhoz privilegizált hozzáférést élvezünk. Öt tematika alapján járunk el, ez az ott élők életének minden aspektusát lefedi. Kormányzás, demokrácia, polgárság, környezet, klíma, energia, nemzetközi fellépés és együttműködés, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a helyi és regionális közszolgálatok. Az első missziónk az, hogy eszmecsere helyszíne legyünk, és így a helyi és a regionális települések, önkormányzatok között az együttműködést megerősítsük. Több publikációt elhoztunk, amelyen megismerkedhetnek. Az európai szemeszter lokalizációja, a helyi és regionális kormányzatok struktúrájának és hatáskörének az elemzése, ez csak néhány példa volt. Több projektben is részt veszünk, az Európai Bizottság és más partnerekkel közösen. Itt idézném a referencia, referencia keretet a fenntartható városokért. Ez egy támogatási eszköz a települések felé olyan akciótervek kidolgozására, amelyek a fenntartható fejlődés területén célozzák meg a terveket a következő évekre fenntartható fejlesztési célokkal. Az európai jogalkotásra próbálunk hatni, amennyiben az a helyi és területi szinteket lefedi, ezért vagyunk ma itt, és már sok éve együttműködünk a Regi Szakbizottsággal és más szakbizottságokkal is, amelyeknél a területi dimenzió megjelenik nemzetközi dimenziónk is van, hiszen az Európai Települések és Régiók Tanácsa az európai szekciója a világszintű szervezetnek. Velük is együttműködünk, és az európai területeket az ENSZ felé és más nemzetközi szervezetek felé képviseljük, például az OECD felé. Egy specifikus partneri viszonyt fejlesztünk ki a GEDEFCO-val, a városok és európai területek közötti kapcsolatban és a fejlődő országokkal is kialakítunk ilyen partneri viszonyokat. A kohéziós politika az Európai Unió központi célja. Ez nagyon fontos és szükséges számos település és régió számára, ezért alapító tagjai vagyunk a kohézióért kialakított szövetségnek, amelyet a régiók bizottsága vezet olyan kohéziós politikát szeretnénk, amely megfelel az Európai Bizottság, a bizottság által meghatározott céloknak, de ehhez megfelelő költségvetése van szükség. A kohéziós szövetség révén kérjük egy levélben Sármiselt, hogy a kohéziós politika az Európai Uniós költségvetés egyharmadát tegye ki. Ez az oka annak, hogy az Európai Parlamentet támogatjuk, és a Regi Szakbizottságot a tárgyalások során a következő MFF-ről. A tanács legutóbbi javaslatai nem kielégítőek az európai területek igényei fényében. Az általunk megválasztott, a tagjaink elfogadtak egy határozatot három fő csapásirány mentén. Gyorsan megállapodást kell találni a következő MFF-re vonatkozóan, de mint tudjuk, hát e, erre van esély, de nem akármilyen áron. A kohéziós politika költségvetését nem lehet drámaian csökkenteni, ahogy azt a bizottság, ma pedig a tanács javasolta. Ez ellentétes lenne a környezeti átállás céljával, amely méltányos kell, hogy legyen a vidéken élők számára is. Az új átállási alap fontos, hogy valódi kiegészítés legyen az európai beruházások mentén ezen átállási alapot arra lehet felhasználni, hogy másfél-háromszorosára lehessen növelni a méltányos alap által kapott támogatásokat. A szociális alap és a regionális, a vidékfejlesztési alap kiegészítésére úgy gondoljuk, hogy az új alap hozzáadott értéke eléggé csekély számunkra hiszen a szociális alap és a regionális fejlesztési alap már most lehetővé teszi, hogy elérjük a csökkentési értékeket, hogy a körforgásos gazdaságot alakítsuk ki, vagy bizonyos ágazatokban az átképzést. Nem új költségvetésről beszélünk, hiszen a bejelentett 7,5 milliárd az Európai Mezőgazdasági Alapból a vidékfejlesztésre való átállást fedi le. Ami a méltányos átállási alapot illeti, a tanácsunk azt gondolja, hogy jogos az, hogy a NAC három szintjén határozzuk ezt meg. Ez van a legközelebb a polgárokhoz, és ez a leginkább releváns a fenntartható és az integrált területfejlesztés szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a lehető legközvetlenebbül kell elérni azokat, akiknek erre igényük van, és azon területeket, ahol erre igény van. Mindenképpen odafigyelünk arra, hogy ez így történjen. A tanácsunk policentrikus területfejlesztési ö, politikát képvisel, integráltan, és a vidéki területeket élethelyszínként és gazdasági fejlődési lehetőségként fogunk, fogjuk fel, amelyben a vidéki területeken lehet a tevékenységet, a gazdasági tevékenységet diversifikálni, és ezt kiegészíti a városfejlesztés. Harmonizáltan kell ezt a két célt képviselni, és az Európai Uniós agendát is ennek megfelelően kell alakítani. Ebben mi is részt veszünk. A tagállamok részvétele a vidéki és városfejlesztésben nagyon fontos. Hozzájárulunk ahhoz, hogy egy olyan politikai keretet alakítsanak ki a német elnökség alatt, amelyben az új lipcsei kartát is alap, alkalmazzák a fenntartató városok szempontjából, és az új Európai Uniós politikát. A tanácsunk részt vesz a regionális fejlesztési csúcsokon az OECD által szervezik ezeket, és a települések és régiók politikáját a kormány közi tárgyalásokban is figyelemmel kísérjük. Köszönöm szépen. laisse la parole à notre collègue. Köszönöm szépen, Frédéric. Köszönöm, köszönjük szépen ezeket a pontosításokat. A méltányos átállás alapjáról beszéltünk éppen a napokban, és mindannyian ugye figyeljük az MFF állását, és a régiók bizottságának is rendkívül fontos a közpolitikák alakulása a kohéziós politikák tekintetében. Mi természetesen itt a szakbizottságban szintén közelről követjük ezeket az eseményeket. Én mindössze két napja érkeztem ebbe a szakbizottságba, de az eddig elhangzott vitákból számomra az derült ki, hogy a területi képviselőkkel való közös kormányzás tekintetében még hosszú utat kell megtennünk, hogy elérjük a célokat. Minden egyes kiegészítő forrás fontos, és csak olyan plusz finanszírozási lehetőségeket tudunk elfogadni, vagy csak azok lesznek hatékonyak, amelyek esetében nem más alapokból kell kivenni a pénzt. Köszönöm szépen. Andrei, köszönöm elnök úr, és jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy szakbizottságunknak ilyen fontos partnerei vannak, ugyanis a kohéziós politikák felvizezését nem tudjuk megengedni. A közé a 16 ország közé tartozunk, amelyek kohéziós országok, az európai polgárok és a mi polgáraink nagyon jól ismerik a kohéziós politikákat és bíznak ezekben, ezért köszönjük szépen az együttműködést az önök részéről, és úgy gondolom, hogy önök talán még közelebb állnak a polgárokhoz, mint mi, ezért a polgárok visszajelzése és az önök visszajelzése rendkívül fontos. Lenne egy kérdésem, ugye ahogy a kollégám is elmondta, tegnap a méltányos átállási mechanizmusról és alapról beszéltünk, és szeretném megkérdezni, hogy azok a régiók, amelyek például nagymértékben a széntől függenek, hogyan látják ezt a méltányos átállást, milyen beruházásokra lenne szükségük, hogy a fosszilis energiaforrásokról átálljanak másra, hogy ezek a szénrégiók például átállhassanak gázra, és hogy a régióknak mi a véleménye arról, hogy a méltányos átállási alap milyen segítséget nyújthat nekik. Én úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a környezeti célkitűzéseinket, minden új technológiát fel kell használnunk, tehát ebben a tekintetben az önök visszajelzése rendkívül fontos lenne számunkra. Köszönöm, Andrei. Krisztof? Köszönöm szépen, elnök úr. A régiók tanácsának képviselőihez lenne egy kérdésem. Azt olvastam egy újságcikkben a minap, hogy Európa legnagyobb városai Lengyelország esetében Varsót megemlítették, illetve Németországban Berlint említette az újságcikk, hogy szeretnének létrehozni egy olyan alapot, egy olyan fejlesztési alapot, és ez az új MFF része lenne, tehát egy olyan alap jönne létre, ami ezeknek a nagyvárosok szövetségének lenne az alapja, és egyfajta fejlesztési politikát valósítanának meg az ezekhez a nagyvárosokhoz csatlakozó régiókban. Erről ön mit tud? Köszönöm szépen, Frangurovics. Köszönöm a szót, és én is szeretettel üdvözlöm az Európai Települések és Régiók Tanácsának képviselőjét. Több mint egy évtizedig én magam is polgármester voltam, tehát tudom, hogy a régiók, a regionális önkormányzatok és városi önkormányzatok az európai élet motorjai. Nagyon örülök annak, hogy a régiók minden szinten megjelennek az európai politikákban. Az új MFF kapcsán én is azok között vagyok, akik azt mondják, hogy a jelenlegi javaslatot nem lehet elfogadni. A vidékfejlesztési politikák és az ezzel kapcsolatos alapok azok a pénzek, amelyek a leges legnagyobb segítséget nyújtják ezeknek a régióknak. Mindannyiunknak azon kell dolgoznunk, hogy ez a finanszírozás megmaradjon, és én személy szerint elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy az európai régiókat megfelelőképpen kell segíteni, és hogy a régióknál nem csak gazdasági, hanem demográfiai problémák megoldására is lehetőség nyílik. Meg kell néznünk, ugye, hogy mi történik a balti államokban, Romániában, Horvátországban, az Európai Unió déli határain. Nagyon komoly migrációs nyomással kell szembenézni. nagyon sok ember próbál belépni az Európai Unióba, és folyamatosan északra és nyugatra tartanak, hogy jobb életfeltételeket és jobb munkalehetőségeket találjanak. De mindez rendkívüli módon érinti az európai kohéziós pénzek felhasználását. A bolgárok például, a bolgár polgárok azt kérdezik tőlünk, hogy valóban tényleg így kell működni az Európai Uniónak. Hogyha az 1998-as adatokat összehasonlítjuk a 2015-ös adatokkal, illetve ha megnézzük a becsléseket 2050-ig, akkor azt látjuk, hogy az élet színvonal 40%-kal csökken. Úgy gondolom, hogy minden miatt nagyon sokat fog még fájni a fejünk a jövőben, ezért minden olyan új koncepció, ami a vidékfejlesztést, a demográfiai kérdéseket, az idősek ellátását megoldhatja, ezeknek az intézkedéseknek megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk. A legnagyobb nehézségekkel szembenéző régióknak Európai Uniós és állami támogatást is kell kapniuk. Tehát elfogadhatatlan, hogy az ilyen jellegű európai alapokat és ezek finanszírozását megnyírbálják. Én úgy gondolom, hogy az európai élet, a valódi élet igenis a vidéki területeken zajlik, ezért a vidéki területeket segítenünk kell. Köszönöm szépen! El kell mondanom, hogy maximálisan egyetértek mindazzal, amit elmondtál. Jó lenne, hogyha a koordinátorok ülésén is tudnánk erről beszélni, és meg kellene néznünk, hogy az Európai Unió tanulmányokkal és kutatással foglalkozó osztályait hogyan tudnánk felhasználni arra, hogy megkapjuk a megfelelő számszerű adatokat a demográfiai változásokra az Európai Unión belül és kívül. Tehát, hogy jobban lássuk azokat a demográfiai tendenciákat, amelyekre fel kell készülnünk a jövőben. Nem csak a következő MFF programozási időszakára gondolok, hanem az elkövetkezendő, elkövetkezendő 10 vagy akár 20 évre. 80 millió európaival lesz kevesebb néhány évtizeden belül, tehát folyamatosan fogy az Európai Unió lakossága. Aztán itt van az a sok európai fiatal, aki elmegy Európából, aztán itt vannak az Európai Unión belüli vándorlások, bizonyos európai országokból más országokba vándorolnak el a fiatalok, és sokan elhagyják az európai kontinenst is. Tehát jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos tendenciákat jobban meg tudnánk ismerni. Köszönöm szépen, Mori kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Finn nyelven fogok hozzászólni, kérném, hogy vegyék fel a fülhallgatójukat. Itt van velünk az Európai Települések és Régiók egyik képviselője. Regionális politikákról, kohéziós politikákról esik szó a mai napon. Én Mindenképpen szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy itt ugye NAC 3-as szinten mozgunk, tehát a települések szintjén. Amikor a maga a település is több kisebb önkormányzatból áll, akkor rendkívül fontos, hogy minden egyes kis egység hallathassa a szavát. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a települések vonzás körében lévő legnagyobb város mondhatja ki a véleményét, hanem ezt a település egységet alkotó minden egyes kis településnek, falunak el kell tudnia mondani a véleményét, és részt kell, hogy vegyenek ezek a kisebb egységek is a döntéshozatalban. Ugyanis ezek a kis döntések összessége adja tulajdonképpen a kohéziós politikát. Ami engem illet, én egy olyan területről érkezem, ahol egy nagyobb város van és több kisebb település, és mi igenis nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy reprezentatív módon minden egyes kis település elmondhassa a véleményét és részt vehessen a döntéshozatali folyamatokban. Mielőtt parlamenti képviselő voltam, a finn települések szövetségének az elnöke voltam, tehát tökéletesen ismerem a helyzetet, nagy tapasztalatom van ebben a témában, és maximálisan pálcát török amellett az elv mellett, amit az imént elmondtam. Ez szükséges ahhoz, hogy a kohéziós politikákat sikerre vigyük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kimondtuk, hogy nagyon fontos alapelvünk és prioritásunk a partnerség elve a jelenlegi tárgyalásokban. Ez nagyon komoly elkötelezettség, és ezt mindenképpen védi is a tárgyaló csapatunk de erőfeszítéseket kell még tennünk annak érdekében, hogy a településeket jobban bevonjuk a döntéshozatalba. Azt hiszem, hogy a partnerség megvalósítása mindenhol hagy még kívánni valót az Európai Unióban, ezen még dolgoznunk kell. az európai finanszírozások, az európai pénzek tulajdonképpen projektek formájában jelennek meg, és ezek a települések szintjén csapódnak le. Tehát a helyszínen, a települések életében jelennek meg ezek a konkrét projektek, éppen ezért a döntéshozatal minden egyes stádiumában maguknak a településeknek is részt kell venniük. Nagyon sok kérdést és hozzászólást hallhattunk, most visszaadom a szót Frédéric Valiénak, és utána pedig lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon sokan szóltak hozzá, nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Először egy esetleges félreértést szeretnék tisztázni. Mi ugye az Európai Települések és Régiók Tanácsa vagyunk, és van itt az Európai Unióban egy régiók bizottsága, ezzel természetesen együttműködünk, de nem mindenben értünk feltétlenül egyet. Vannak néha véleménykülönbségek, Én úgy gondolom, hogy a régiók bizottsága például a NAC 3-as régiók tekintetében egy kicsit más, hogy gondolkodik. Mi úgy véljük, hogy NAC 3-as szinten kellene megvalósítani a projektek végrehajtását, és a régiók bizottsága inkább NAC 2-es szinten gondolkodik. Tehát mi vagyunk az Európai Települések és Régiók Tanácsa. Beszéltünk a szénrégiókról. Ami minket illet, természetesen a gázhoz való hozzáférést elő kell mozdítanunk ezekben a régiókban, ezen már dolgozunk is. Gondoltam, hogy felmerül majd ez a kérdés a mai napon, úgyhogy tegnap konzultáltam egy lengyel kollégával, hát tudják, hogy Lengyelország különösen érintett ebben a kérdésben, és a lengyel szakértő elmondta, hogy különböző régiókban, különböző területeken a szén alapú fűtésről a gázolaj alapú fűtésre szeretnének átállni, ami ugye elég jelentős munka. Lengyelország tehát szeretne ilyen átalakításokat megvalósítani, és a földgáz is egyfajta megoldási lehetőség lehet bizonyos lengyel területeken, a politikai akarat megvan annak irányába is, hogy minél több megújuló energiaforrást használjanak, és a lengyel hatóságokat, a lengyel kormányt mindenképpen ösztönöznünk kell az ilyen alternatív megoldások megvalósítására, és ehhez segítséget is kell nyújtani. Az egyik parlamenti képviselő feltett egy kérdést annak kapcsán, hogy Németország és Lengyelország létrehoz egy olyan rendszert, amelyben nagyvárosok kezelnének alapokat. Természetesen az önmagában véve üdvözlendő, hogyha helyi szinten kezelik ezeket a projekteket, de az átállási alap kapcsán nem szeretnénk, hogyha az alapokat újra centralizálnák, újra központosítanák azokat a pénzeket, amelyek végre már regionális szinten kerülnek felhasználásra. Tehát, hogyha kiveszünk regionális felhasználású pénzeket, és utána azok megint a központi kormányzatokhoz kerülnek, az véleményünk szerint nem lenne üdvös. Úgyhogy számítunk a regiszakbizottságra abban, hogy az átállási alapos pénzek valóban oda kerüljenek, ahol azokra a legnagyobb szükség van, a leginkább érintett területekhez. A demográfiai változások kérdése minket is rendkívüli módon foglalkoztat. A parlamenti képviselő, aki erről beszélt, Bulgáriáról beszélt, de beszélhetnénk a balti országokról, valamint Romániáról is ezekben az országokban nagyon komoly munkát kell végezni ebben a tekintetben, és itt csatlakoznék ahhoz, amit az elnök úr elmondott, hogyha a parlament kutatási szolgálatai konkrét adatokkal szolgálhatnának, vagy tanulmányt készíthetnének ebben a témában, az rendkívül érdekes lenne, mert ez a téma minket is érdekel. Jelen pillanatban igazából nem is tudjuk pontosan, hogy a migráció tekintetében, a fiatalok elvándorlásának tekintetében milyen számadatokkal kell dolgoznunk. Az, a kelet-európai vagy közép-kelet-európai országokból rengeteg fiatal vándorol el nyugat-európai országokba, vagy pedig az Európai Unión kívülre. Ezzel kapcsolatban valóban nincsenek számadataink, de nem szeretném ennyire magamhoz ragadni a mikrofont, úgyhogy be is fejezném a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt volt, és akkor most nézzük a következő napirendi pontot. Hogyha szeretne itt maradni, Frederik, akkor nyugodtan maradhat, de akkor most nézzük a költségvetésünket a 2021-es évre, ez egy rendkívül fontos napirendi pont, és megérkezett Larutur úr is, úgyhogy akkor most megkezdjük a munkát. Ugye az következő MFF a 2021-2027-es évre vonatkozik. Nekünk is természetesen el kell mondanunk a véleményünket a 2020-as költségvetés kapcsán. Larutur úr foglalkozott ezzel a témával, mindössze két napja mutatta be a Költségvetési Szakbizottságban, ezt a szöveget, és most itt van nálunk, hogy velünk is megoszta a véleményét, utána természetesen megadom a szót az árnyékjelentéstevőknek, és mindazoknak, akik szeretnének hozzászólni. Larutur úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon örülök hogy itt lehetek, és az valódi életről, az igaz életről beszélhetek, ami az kis európai városokban, falvakban, településeken valósul meg, és valóban van kockázata annak, hogy ezeknek a területeknek a finanszírozása nem lesz megfelelő. Új parlamenti képviselő vagyok, és mielőtt belemennék a technikai részletekbe, Szeretném azért hangsúlyozni, hogy remélem, hogy mindenki tudja, hogy nagyon komoly politikai kihívás előtt állunk, és a parlamentnek össze kell fognia, hogy tényleg sikereket érjen el ebben az ambiciózus kérdésben. Mind az öt parlamenti frakció összefogott, és végül elértük azt a plusz két milliárd eurót a tanácssal szemben, amire szükségünk volt, de ez csak azért történhetett meg, mert öt frakció összefogott. A mostani tárgyalásoknál a tanácssal szemben még keményebben kell fellépnünk, és csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha megint mind összefogunk. Hát beszéltünk a méltányos átállásról és a strukturális alapokról, és látjuk, hogy a kohéziós politikáknál nagyon komoly a kockázat annak, hogy pénzek fognak elveszni. A legtöbb szakértő úgy gondolja, hogy a parlament meg fogja adni magát, de hogyha egységesek vagyunk, akkor ez nem fog megtörténni. Ma délelőtt is nyilatkoztam, ennek kapcsán újságírókkal beszéltem, és eh, sajnálatos módon mindenki azt gondolja, hogy az állam és kormányfők, vagyis a tanács úgy is megkapják, amit akarnak, mi pedig be fogjuk dobni a törölközőt néhány hónapon belül pedig össze kellene fognunk, jó érveket kellene felsorakoztatnunk, és akkor tovább folytathatnánk a harcot, és megkaphatnánk ezeket az új finanszírozási forrásokat. Gondolom, hogy a kohéziós alapokról nem kell beszélnünk, és arról sem, hogy nem hagyhatjuk, hogy szétrombolják a kapot és a kap finanszírozását. Aztán itt van a következő új kihívás, a klíma kihívás Hát a Green Deal az csak egy ilyen vicces papír, amit elkészítettünk, vagy pedig ennek van is valami értelme? Bamako-ban voltam néhány napig, és az a szárazság, amit a Sahel régióban láttam, tényleg nem hagyott nyugodni. Már több millióan meghaltak a, az AIDS vírus következtében, és még ezt a helyzetet súlyosbítja, ez a rettenetes szárasság. Ma reggel olyan vállalkozókkal találkoztam, akik a klímaváltozás ellen harcolnak, akik zöld megoldásokat dolgoznak ki, és itt látható 1958 óta a CO2 kibocsátás. Amerikában van egy intézmény, amely minden héten méri a CO2 kibocsátást. Itt látható ez a rendkívül drámai görbe, ami azt mutatja, hogy folyamatosan növekszik a CO2 kibocsátás, sőt, most napról napra háromszor, háromszor gyorsabban növekszik a CO2 kibocsátás, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát létrejött egy olyan ördögi kör, amit nem tudunk megállítani Ausztráliában, Kaliforniában, Portugáliában, a szárazság miatt nagyon komoly erdőtüzek vannak, ezek az erdőtüzek is hozzájárulnak a CO2 kibocsátáshoz, és folyamatosan melegszik a klíma. Van der Leyen asszony kijelentette, hogy prioritásként kezeli a klímaváltozás elleni harcot, illetve a munkahelyteremtést. Na most önök is azt mondták, hogy az élet, a valós élet a régiókban, a településeken játszódik, és arra a 10 millió kis településre kell gondolnunk Franciaországban, amelyek valóban rászorulnak a segítségünkre, az emberek elmennek a kisvárosokból, a településekből, a falvakból és a nagyvárosokba költöznek, egyszerűen meghalnak, kihalnak ezek a kis falvak. És hogyha az embereknek megfelelő lakásuk lenne, megfelelően fűthető és szigetelt házuk lenne egy vidéki kistelepülésen, és otthonról távmunkában dolgozhatnának, akkor nem mennének el, és akkor nem halnának ki ezek a kis települések. Minden egyes országban vannak olyan régiók, amelyek elnéptelenednek, vannak olyan falvak, amelyek teljesen kiürülnek. És beszélnünk kell a vásárlóerőről is, vásárlóerőről is. Grenoble-ban beszéltem nemrég egy családdal, ők azt mondták, hogy kaptak támogatást a házuk szigetelésére, minden évben 800 eurót spórolnak meg a fűtésen, és ezek nem ilyen elméleti, teoretikus adatok, amit egy közgazdász mond, hanem egy normális körülmények között élő család, és ez pedig azt jelenti, hogy 800 euróval növeltük ennek a családnak a vásárló erejét. A Charles Michel által javasolt büdzsében nem, hogy nincs meg az a plusz 1 milliárd a klíma elleni harcra, amire szükség van, hanem még meg is nyírbálják a kapos pénzeket, és megnyírbálják a kohéziós alapos pénzeket. Costa 17 országot hívott össze Portugáliában, és ezen a konferencián kimondták, hogy nem lehet választani a kohéziós politika és a klímapolitika között, hanem mind a kettő költségvetést megfelelő szinten kell tartani. A kérdés az, hogy a szép szavak mögött van-e politikai akarat. Természetesen én is tapsoltam, amikor van der Leyen azt mondta, hogy úgy kell eljárnunk, mint amikor Kennedy azt mondta, hogy el kell jutnunk a holdra, csak hogy amikor Kennedy ezt mondta, akkor 15-szörösére növelte a NASA költségvetését, négy év alatt, úgyhogy a nagy célkitűzésekhez nagy pénzek is kellenek. A Green Deal pedig Rooseveltre utal, de ott is rendkívüli politikai akarat volt, 15 nagyon komoly reformot valósítottak meg rendkívül rövid idő alatt, Ugyanazon a napon mind a két ház megszavazta a törvényjavaslatokat, és háromszor, meg háromszorozták a költségvetést úgyhogy nem arról beszélnek, hogy 1,37 vagy 1,87 legyen a költségvetés, hanem egyszerűen egyetlen tolvonással megháromszorozták a költségvetést, vagyis megvolt a pénz arra, hogy több millió új munkahelyet teremtsenek a városban és a falvakban, hogy az emberek munkát találjanak, akik munkanélküliek voltak, és hogy megvédjék az erdőket. Most, hogy Roosevelt őrült volt-e vagy sem, nem volt őrült. Ő látta, hogy arra van szükség, hogy megfelelő pénzt tegyünk a megfelelő célkitűzések mögé. Na most a szép szavak nálunk is megvannak, csak nincs mögötte pénz. Úgyhogy a parlamentnek kell addig tolni a szekeret, amíg meg nem kapjuk ezeket a pénzeket. A CO2 kibocsátást megfelezni kolosszális munka, és az ilyen konkrét terveket csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha minden második házat újra szigetelünk az elkövetkezendő öt évben. De vannak olyan régiók, ahol jelenleg ez megvalósíthatatlan, tehát itt konkrét beruházásokra van szükség. Az Európai Bizottság január 14-i dokumentumát, dokumentumát gondolom látták, ez nagyon érdekes dokumentum. A bizottság azt mondja, hogy ha sikerre akarjuk vinni a Green Deal-t, akkor 300-600 milliárdra van szükség minden évben, és ugyanakkor a bizottság azt mondja, hogy az egyetlen új pénz, amit elő tudunk teremteni, az 7,5 milliárd, és a Sármiseles dokumentumban még az sem biztos, hogy ez a 7,5 milliárd, ez friss pénz, vagy sem. Hát ez mondjuk szerintem eléggé nevetséges. Amit kapunk, az csak néhány fillér. Az imént azt mondta a lengyel képviselő, hogy 30 bányát fognak bezárni Lengyelországban, és ahhoz, hogy egy bánya bezárása után ne legyen katasztrófa, ahhoz csak egy bányához 500 milliárd kellene, ugyanez vonatkozik Spanyolországra, Asztúria megyére és az Európai Uniós politikák egyszerűen így nem lehetnek hatékonyak. Euh, Nincs igazából varázs megoldás, egyszerre kell a legfontosabb, legnagyobb európai költségvetésért küzdeni, és közben a mm, költségvetési szakbizottság meghallgatásokba kezdett, ugyanis szeretnének új ötleteket letenni parlamenti szinten az asztalra. Először is valódi klímabankra van szükség. Bejelentették mindannyian, megtapsoltuk, hogy lesz klímabank, amely majd foglalkozik az épületek szigetelésével, a tömegközlekedéssel, csak hogy ez a klímabank, ez e, kevés, 16 milliárdról beszélnek csak. Azt, amikor azt halljuk, hogy az Európai Beruházási Bank majd megdupi, megduplázza a klíma e, kölcsöneit, az nagyon jó dolog, csak hogy ez összesen 16 milliárd mindössze. Aztán az Európai Központi Bank e, soha nem bocsátott ki ennyi likviditást, itt 1200 milliárdról beszélünk évente, nem akarok nagyon technikai lenni, de a régi mennyiségilazítás és az új mennyiségilazítás között Elnök, kérem, hogy legyen szíves lezárni az előadását, ugyanis nagyon szoros az időbeosztásunk. Tehát a központi banknak a likviditása spekulációk hoz kapcsolódik. Fontos, hogy legyenek saját források. Én kicsit felgyorsítok, mert kevesebb az idő, mint gondoltam. Tehát saját források. A legtöbb tagállamban, tagállamot érintett érintette a Brexit. Ugye, ahogy Thatcher asszony mondja, mondja, mondta, nem az én pénzemmel, tehát itt saját forrásokra van szükség, a kohéziós politikában, a többi, többi szakpolitikában is, na de hát hogyan lehet ezt úgy finanszírozni, hogy közben nem kérünk több pénzt a tagállamoktól? Kerozinadóval, be lehet például a kerozinadót vezetni, vagy a Border Adjustment Mechanism is bevezetésre kerülhetne. Itt van ez a grafikon. A nyereségadó 40% volt, amikor én kicsi voltam, most pedig már csak 19%-nál járunk, holott a nyereségek mindeközben növekednek a vállalatok jól teljesítenek, de hol vannak a nyereségek? Vajon a nyereségből kap a munkavállaló? Vajon a nyereséget beruházásra használják fel? Vagy a részvényesek kapják? És ha részvényesek, akkor a részvényesek mit, fog, mit csinálnak vele? Az IMF szerint öm, nagy ré, nagyon nagy probléma, makroekonomiai probléma, hogy a nyereségeket nem forgatják vissza. Az egyik ötlet, amelyet Mario Monti jelentésében olvashatunk, és amelyet még annak idején Jacques Delors is említett, európai adózásra lenne szükség, amely nem érinteni a kisvállalkozásokat, a kis családokat, őket nem érinteni. Látják, hogy 19%-nál járunk Európában, míg 38% az Egyesült Államokban. Tisztelten akkor befejezem, hogyha van valódi költségvetésünk, akkor minden egyes város, minden egyes falu kaphat a köz közösségi költségvetésből, és nem kell a kohéziós politikát megnyírmálni, vagy, vagyis minden háztartás, minden család kaphatna ezekből a forrásokból. Zárásképpen csak annyi, hogy harcolnunk kell. Mindenki azt gondolja, hogy a parlament megadja magát, de nekünk egységesnek kell maradnunk, konkrét megoldásokat kell, ten, te, kell tennünk. Elnézést, akkor azt gondoltam, hogy több időm lesz. Egységesnek kell lennünk, ki kell állnunk a megoldásaink mellett, és ambiciózusabb, ambiciózusabb költségvetésre van szükségünk. Köszönöm. Lesz majd még lehetőségünk meghallgatásokra a zöld megállapodás témájában, csak hogy a délelőtti, délelőttünk ennél szorosabb időbeosztásban zajlik, ugyanis most az ön véleményét kell megvizsgálnunk a 2021-es költségvetésről. Nagyon érdekes dolgokat mondott, csak hogy szerintem a 2021-es költségvetés eléggé limitált, eléggé korlátozott. Most pedig meg fogom adni a szót Mozeloszke asszonynak, aki az előadónk. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm a Költségvetési Szakbizottság Um, képviselőinek is, hogy itt van a Regi Szakbizottság ma délelőtti ülésén. Nagyon köszönöm ezt a mindenre kiterjedő e prezentációt, amelyben hallhattuk, hogy mit is kell tennünk. A 2021-es év nagyon komplex év, az előző több éves pénzügyi keret utolsó éve, és az új költségvetésnek kezdete. Tehát itt vannak a kifizetések, a vállalások, amelyek tekintetében egyensúlyra kell jutni, ez pedig rendkívül nehéz feladat, főleg, hogyha nem akarunk késlekedéseket szenvedni. Különös nap ez a mai, ugyanis az állam és kormányfők ma cserélnek eszmét a 2021-2027-es többéves pénzügyi keretről. Ez is fontos pillanat most, ugyanis itt kell garantálni az új alapokat, itt kell garantálni, hogy jó legyen a költségvetés a tagállamok számára, hogy meg tudjunk felelni az új prioritásoknak, és hogy olyan költségvetést tudjunk kialakítani, amely megfelel a jelenlegi kor kihívásainak. Nem lehet forrásokat elvonni egy olyan fontos politikától, mint a kohéziós politika, amely a gazdasági fejlődést, a versenyképességet, a foglalkoztatást teremt teremtést, munkahelyteremtést támogatja, és a fenntartható fejlesztést a régiókban. Tisztelt elnök úr, amit ön mondott, az vigasztal, ugyanis harcolni fogunk azért, hogy a kohéziós politikát ne kérdőjelezzék meg. Látjuk, hogy mi történik, beszéljünk, beszélünk a méltányos átállásról, a 7 milliárdról. Ezek olyan alapok, amelyeket valahonnan elveszünk, valamilyen programból elveszünk. Ami a kohéziós politikát illeti, itt is vannak cél, klímacélok, ezt sem szabad elfelejtenünk. Szeretném felhívni a figyelmüket egy másik témára is. A méltányos átállás támogató alap nem szabad, hogy országonként le legyen korlátozva. Nem zárhatjuk ki a tagállamokat csak azért, mert a maximum összeget elérték. Most pedig a kollégáimnak szeretnék szót adni, ugyanis nagyon összetett ez az év, nagyon nehéz évben vagyunk most, és remélem, hogy együtt, kéz a kézben tudunk majd harcolni azért, hogy a 2021-es költségvetés jó költségvetés legyen nekünk és a kohéziós politikának is. Nagyon köszönöm. A néppárt árnyékeladója nincs itt, nem tudom, hogy szeretnének-e helyette szólni. Nem? Akkor Erik Berkvist kap szót a szocialisták részéről. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönjük, Pierre, árnyékeladóként köszönjük ezt a véleményt. Nagyon nehéz a helyzet. Kezdődik az új többéves pénzügyi keret. Franz Timmermans napokban azt mondta, hogy nem a bolygót kell megmenteni, hanem az emberiséget, ugyanis a bolygó túlél mindenféle klímaváltozást, de az emberiség nem. Örülök, hogy elmondta, hogy itt az Európai Unió polgárait szeretnénk megvédeni. Az egyik legfontosabb eszközünk az európai zöld megállapodásban persze a méltányos átállás támogató alap amelyet gorcsó levetünk itt a Regi Szakbizottságban. Szeretném kiemelni a méltányos általás támogató alap szociális vetületét. Nagyon nehéz új munkahelyeket teremteni, új szolgáltatásokat az iparban, de tudjuk, hogy ez hogy elég egyszerű az embereket oktatni, és jó készségeket adni nekik, amelyekkel az életük könnyebb lehet a méltányos átállás támogató alapban erre is ki kell térnünk. Ezt szerettem volna most kiemelni. Ezen túl pedig megvan a lehetőségünk, és egyetértek itt az előadónak a aggájaival, vajon megvan-e az elég pénz a kohéziós alaphoz, vagy esetleg a méltányos támogatási alapot úgy fogják finanszírozni, hogy a kohéziós politikából elvesznek pénzeket, és elteszik azokat a méltányos, támo- méltányos eteles támogató alapba. Erre figyelnünk kell. Van még egy másik fontos dolog is. A foszilis üzemanyagok. Ezeknek is van egy földrajzi vetületük. Amikor megpróbáljuk ezeket modernebb, klímabarátabb energiahordozókra lecserélni, akkor felmerül a kérdés, hogy ez melyik földrajzi területen hogyan is, milyen hatással is fog járni. Erre is nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk. Gyorsan és jól kell dolgoznunk. Végezetül pedig szeretném aláhúzni, amit a kollégám is mondott, hogyha szeretnénk sikeresek lenni és megvédeni az emberiséget, az európai, állampo- az európai polgárokat, akkor eszközökre van szükségünk és a tanácselnökség által javasolt költségvetés erre nem elegendő. Meg kell néznünk, hogy saját forrásokat hogyan tudunk teremteni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Mori Pekarinen kap szót a Rinyútól. Finnül szeretnék hozzászólni. Tisztelt elnök úr, különleges év ez az idei. Ugyanis vége lesz a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretnek, és indul 2021-ben az új többéves pénzügyi keret. Figyelembe kell vennünk ezt a helyzetet, és fel kell készülnünk rá. Szeretném felhívni a figyelmüket két-három apróbb dologra. Ahogy folytatjuk a munkát ezen dosszié kapcsán, először is látunk el, hogy mi a mi feladatunk a mi feladatunk a kohéziós politika védelme, véleményem szerint. El kell érnünk azt, hogy minden régió tudjon fejlődni, hogy a különbözőségek, amennyire csak lehet, kicsik legyenek a tagállamok között. Az elmúlt években a kohéziós politika nagyon hatékony volt, azt látjuk, hogy már kisebbek a különbségek az országok között, mint régebben, csak hogy a régiók közötti különbségek nem csökkentek. Többször elmondtam már a szakbizottsági ülésünkön, hogy remélem, hogy ebben a költségvetési időszakban figyelembe vesszük ezeket a vetületeket. Megoldásra van szükség. Csökkenteni kell a különbségeket a régiók között. Második fontos dolog a kohéziós politika kapcsolód, kell, hogy kapcsolódjon a kutatáspolitikához, az innovációs politikához, a horizontális politikákhoz. A kohéziós politikáktól várhatunk kohéziós politikai célokat, erre van szükségünk ahhoz, hogy a régióinkban sikereket érjünk el. Harmadik dolog, amit szintén szerettem volna kiemelni, nagyon fontos munkát végez, végzett Jean-Claude Juncker bizottsága is. A, az artiszi térségekre is gondolnunk kell, ugyanis ezeknek a területeknek nemzetközi szinten nagyon nagy szerepük van, sőt, manapság egyre nagyobb szerepük van. Figyelembe kell venni ezeknek a, ezeket a régiókat, és meg kell nézni, hogy ezeknek a régióknak milyen lehetőséget is lehet adni, főleg a kohéziós politika szempontjából. Köszönöm. Az ID nem jelezte, hogy ki az árnyék előadó. Hogyha szeretnének felszorolni, akkor ezt most tehetik meg. Jó. Jó napot kívánok! Köszönöm. Igaz, hogy a zöld megállapodást belet jelentve, csak hogy nincs meg hozzá a költségvetés a kohéziós politikából veszik el a forrásokat a zöld megállapodás finanszírozására, ez viszont nem jó. Emiatt sok aggodalmat látok a jövőben. A bizottságnak az új programjai nagyon erősek, vannak, akik meg is tapsolták ezeket a politikákat, csak hogy én szkeptikus vagyok. A bizottság bejelent szép terveket, csak hogy, ahogy haladunk előre, látjuk, hogy vannak objektív nehézségek, például nincs pénz. A kerozinadó nagyon szerényen járulhat hozzá az adózáshoz. Gondoljuk csak el, ezt csak szerényen mondom, hogy ha bevezetünk kerozinadót, akkor az is a polgárokra, a fogyasztókra fog hárulni. Aki már eleve sok adót fizetett, az most még többet fog. Szerintem az Európai Unió költségvetése költségvetésében több milliárd, 10 milliárd eurót költünk különböző célokra, mint például a politikára. Ezeket lehetne máshogyan is csoportosítani. Egy csoportosításra lenne szükség. Meglátjuk majd, hogy az Európai Bizottság terveit meg lehet-e valósítani. Öm, olyan, mintha itt az egyik, egyik helyről elvennénk a pénzt, másik helyre betennénk a pénzt, és ide-oda tologatnánk a forrásokat. A zöld átállás, a méltányos átállás támogató alap, meglátjuk, hogy honnan is kerül majd finanszírozásra. Ugyanis manapság nem igazán átlátható ez. Majd meglátjuk. Köszönöm. Monika Vene nincs itt, így megadom a szót Dimitris kollégának, aki a GUE-tól érkezik. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Néhány órán belül kezdődik az EU csúcs. A Sármisel által bemutatott javaslat, több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat, csökkentéseket tartalmaz. A költségvetés, a javasolt költségvetés nem fogja tudni megvalósítani a polgárokkal szemben vállalt kötelezettségeket. Von der Leyen ö, asszony ígér dolgokat a parlamentnek, bízik a következő öt évben, de ebben a csökkentési politikában, a tanács csökkentési politikájában azt látjuk, hogy a legnagyobb, leggazdagabb országok mondják azt, hogy lehet többet tenni kevesebb pénzzel. De ez hazugság. Mondjuk ki az igazságot feketén-fehéren. Én egyetértek Lerudró előadó úrral, az Európai Parlamentnek, az összes frakciónak egységesnek kell lennie. Az összes frakciónak védenie kell a megfelelő költségvetést, az 1,3-as költségvetést az egész időszakra vonatkozóan ugyanis látván, hogy milyen sok feladat áll előttünk, elengedhetetlen, hogy meglegyen a parlament által kínált finanszírozás is. Nagy előnyünk, hogy az Európai Parlament álláspontja egységes, több mint 90%-os többséggel fogadtuk el a plenárison. Csak hogy most már tartanunk kell magunkat ehhez, és a egyértelmű üzenetet kell képviselnünk, és mondanunk a kormányoknak. Hogyha a kormányok szeretnének ö, erősködni a parlamenttel szemben, akkor nekünk is az egyértelmű álláspontunkat kell képviselnünk. 230 mm, milliárdos különbség van, ahogyan mondta Szeszoli elnök úr, a parlamenti célok és a tanácsi javaslat között. Ami rendkívül fontos lesz, az, az, hogy a parlament maradjon egységes. Tehát ne legyen csökkentés, ne, csönketsük, ne csökkentsük a, se a kapott, se a kohéziós politikát. Ez azért fontos, hogy a hogy méltányos, méltó, nevéhez méltó finanszírozást hozzunk tető alá. Roosevelt a New Deal-ben is ezt tette, nekünk is szükségünk van új finanszírozásokra, új forrásokra, annak érdekében, hogy az új feladatokkal fel tudjuk venni a versenyt. Remélem, hogy sikerül majd a regi szakbizottság véleményét is ilyen irányba vinni, képviselni, és remélem, hogy a frakciók között is egység lesz. Je pense que tout, tout... Köszönöm, tisztelt kollégák! Mindent elmondtunk. Jelenleg egyetlen egy üzenet létezik. Ezt kiválóan összefoglalta Dimitris Papadimulis, és a parlament elnöke is, valamint a Költségvetési Szakbizottság tárgyaló csapata is. Ha Charles Michel javaslata nem módosul, nem fejlődik olyan irányba, amelyel közelítene a parlament álláspontjához, akkor az Európai Parlament határozottan, egységesen elutasítja ezt a javaslatot. És természetesen közben készen áll arra, hogy folytassa a tárgyalásokat, és hogy a beszélgetéseket, megbeszéléseket folytassa. De a mai és a holnapi napok rendkívül fontosak lesznek az EU jövője szempontjából. Ez kihat majd a területekre a következő tíz évben. És természetesen a regionális politikánkra is. Kettő percet tudok csak adni, két perc után megállítom. Köszönöm, elnök úr! mert utána a koordinátorok külése következik. Köszönöm szépen. Az első kérdése válaszolva egyértelműnk a tartalmi kérdésekben. A kifizetési válságról beszélhetünk-e? Valószínűleg ez most nem olyan erős, mint 7 évvel ezelőtt, de azért 144,7 milliárdot kértünk a kifizetésekre, de az N plusz 2 helyett az N plusz 3 rendszerben vagyunk, tehát több időt kap a kifizetés, úgyhogy kevésbé kockázatos ez a bizottság szerint. Az iránymutatások szerint tehát 85 milliárdot kérünk. Ami a kérdést, azt a kérdést illeti, hogy van elég pénz, egyetemen nincsen. Nem, nem, nincsen. Két hete 300 német munkavállaló jött el az acéliparból, akik azt mondták, hogy mi Németországban továbbra is acélt akarunk gyártani, és közben csökkentjük a széndiokszidot. Tíz napot gyalogoltak esőben, szélben, azért, hogy ide eljöjjenek, és az az üzenetük, hogy a németországi acélban 2 milliárdra van szükség Lengyelországban 30 milliárdra, úgyhogy biztos, hogy nincsen elég pénz. A bizottság által említett 7,5 milliárd 7 évre, ez évente 1 milliárd, ez egyszerűen nevetséges összeg, és most még ebben sem lehetünk biztosak. A parlamentnek azt kell mondani, hogy ez egyszerűen nevetséges. Ezzel ne is foglalkozzunk. Egyetértek Junusszal, kell, hogy legyen bennünk annyi bátorság, hogy nemet mondjunk a brit parlament akkor vált igazi parlamenti, amikor a lordok elutasították a költségvetést, és azt mondták, hogy saját forrásra van szükség. Amikor a lordok megharagudtak, és azt mondták, hogy a közjó nevében ők felháborodnak és blokkolják a költségvetést, onnantól vált igazi parlamenti. Ez egy fél éves válságot, egy éves válságot okozott, de így erősödött meg a brit parlament. Ma itt nem csak a parlament szerepéről van szó, itt a területek kohéziójáról van szó, a projektünk jövőjéről, az egész emberiség azt nézi, hogy mi történik Európában. Ha van még fél évünk, és új saját forrásokat tudunk találni, tegnap találkoztam a Költségvetési Bizottsággal. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Amikor mi tejet, sajtot, kenyeret veszünk, ott áfát fizetünk. Hogyha 0,1%-os tranzakciós adót bevezetnénk a pénzügyekben, az Európai Bizottság szerint ez két éven belül lehetséges, az évente több mint 60 milliárd euró bevételt jelent. Egy 0,1%-os tranzakciós adó, anélkül, hogy itt a szegény családokat, a területeket, az önkormányzatokat érintenénk, egy 0,1%-os tranzakciós adó. Hát mindenki fizet áfát, mindenki fizet benzinadót, 0,1%-os tranzakciós adó. Ezzel nem fogjuk kivégezni a pénzügyeket. Ez egy nagyon csekély hozzájárulás. Két éven belül ezt be lehet vezetni. 60 milliárdot jelentene ez. Egy kicsi adó, amely nem érinti a az iparban dolgozókat, a KKV-kat, nem három hét, de két év alatt ez bevezethető, úgyhogy ne féljünk egyértelmű, hogy a kormányfők képtelenek innoválni, ez egyszerűen rémisztő. Én a magánszférából jövök. Ott a reengineeringről beszélnek, arról, hogy tömeges beruházásra van szükség, közben itt fabatkával akarják kiszörni a szemünket. Elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam. Azt remélem, hogy hosszan tudunk fenntarthatóan együttműködni a szakbizottságukkal. Persze majd költségvetési soronként is ezt tanulmányozunk, de fontos, hogy egységes legyen a parlament a saját forrásokkal, és közben a központi banknak központi pénzpolitikát kell követnie. Amikor Barack Obama a fatkát bevezette, akkor az egész szektor készen állt arra, hogy együttműködjön. Arra van szükség, hogy az egész pénzügyi rendszer jó irányba, a közjó irányába induljon el. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött és hozzájárult a mi munkánkhoz. Köszönet Mackanova előadónak is az elvégzett munkáját a vélemény kidolgozásában. Ezzel a szakbizottsági ülésünket lezárjuk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett és hozzájárult a tegnapi és mai ülésünk munkájához, és köszönöm, hogy akik nem vesznek részt majd a koordinátori ülésen, ők most hagyják el gyorsan a termet, és nem csak gyorsan, hanem csendben is. Köszönöm.